Bien, chers collègues, si vous voulez bien prendre place. Kedves kollégák, akkor kérem, hogy foglaljanak helyet. Megnyitjuk az ülésünket. Az első napi rendi pontnál, ugye a napi rend elfogadásánál szeretném jelezni, hogy módosítások vannak a napi rendben ma délután és holnap délelőtt is. Ami a ma délutánt illeti, Almónia biztos úr, akivel negyed négytől lett volna eszmecserénk, azt kérte, hogy 5 óra felé jöhessen, természetesen beleegyeztem. Következésképpen a napirend négyes pontja 17 órakor kezdődik, és ezt megelőzően a jelentéskészítők egyetértésével a hatos pontot fogjuk megvizsgálni. Gönc Kinga jelentésének módosítóit, kompromisszumos módosítóit vizsgáljuk meg, a foglalkoztatás és társadalmi integrációs célú mikrofinanszírozásról, illetve a nyolcas pontot az önkéntesség évéről, illetve Harkin asszony jelentését vizsgáljuk holnap később szavazunk Gönc Kinga jelentéséről ez a kérés érkezett, és ezt el is fogadtuk. Ami az önkéntesség éve, illetve a foglalkoztatási bizottság 2010-es üléseire illeti, ezekről a progress és a mikrofinanszírozás előtt szavazunk. A 9-es, 10-es pontról történő szavazás eredményétől függően lehet, hogy egy állásfoglalás tervezetről is szavaznunk kell a bizottság komitológiai javaslatával szemben amennyiben az EMPL szakbizottság eh, kiáll jelentéskészítője mellett, mi szerint a mikrohitelek finanszírozását a Progress programból eh, csípik le. Tehát, eh, hogyha a raportőr javaslatát követjük, akkor egy állásfoglalás ról is szavazni kell, amivel szembe helyezkedünk egy komitológiai döntéssel. Végül a 15-ös pont egy szóbeli kérdésre vonatkozik, pénzügyi eszközök és vállalkozások áthelyezése az EU-ban. A novemberi második plenáris napirendjére kerülne. Azt javaslom, hogy akkor szavazzunk róla, amikor az El Irland ügyről, vagyis rögtön a 15-ös kérdés után, hiszen össze függnek ezek a kérdések. Egyetértenek ezzel? Igen, akkor rá is térünk a második pontra, a jegyzőkönyvek elfogadása, nem kaptam semmilyen különleges kérést, úgyhogy a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekinthetjük az elnök közleményeinél. Hadd mondjam el, hogy mint szinte minden ülés, webstreaming zajlik, hogy is kellene ezt franciául mondani? Média, közvetítés zajlik, körülbelül így mondhatnánk. illetve a szakbizottsági szavazások javításáról készült egy kommunikáció, ami lehetővé tenné majd, hogy hatékonyabban tudjunk működni. Ezzel el is jutottunk a napi rendő ötös pontjához. Itt egy levél tervezetet kaptak önök. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap eh, felhasználásáról eh, Belgium esetében, a textilipar vonatkozásában, illetve az Írország vonatkozásában, a Dell cég vonatkozásában. A plenárison már eh, eszmét cseréltünk erről a két kérdésről, illetve a szakbizottság plenáris ülésen pontosabban. Erről most nem szeretnék részletesen újra beszélni. Az ír esetben a versenyjogi biztost és a szociális ügyi biztost is megkerestük, pontosításokat kérve. És a választ ki is osztottuk önöknek francia nyelven. Ezt megismerhették. A válaszlevél érdemi pontosítással nem igazán szolgál, de emlékeztet bennünket arra, hogy amikor az állami támogatási kérést Lengyelország esetében kérték, a akkor második írországi üzemről volt szó, nem arról, hogy alternatív európai helyszín vetődik fel. Segíteni akarjuk az ír munkavállalókat, azt javaslom, hogy a levéltervezetekről szavazzunk, fogadjuk el azokat. A tegnapi ülésén a FEM szakbizottság is támogatta ezeket a javaslatokat. Tegnap az EPP a módosítások egy részéről külön szavazást kért a GUE javaslatokról, de közben a GUE visszavonta ezeket a módosítóit, úgyhogy következésképpen javaslom, hogy egy tömbben szavazzuk meg ezt a levéltervezetet, amit a Költségvetési Szakbizottsághoz intézünk. Ki szeretne szólni? Morán asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mindenek előtt szeretném elmondani, hogy személy szerint az EPP frakció nevében úgy találom, hogy a FEM tehát a, erről az alapról szóló munkacsoport munkája jól, jól végezték el ezt a munkát, ami a Dell céget illeti. Ugye volt nekik Írországban egy telephelyük, és most Lengyelországban is létrehoznak egyet. Az írországi telephelyel piacot vesztett a Dell, mást gyártottak ott, mint amit most a lengyelországi üzemben. Itt számítógépeket, mikro számítógépeket eh, gyártanak. Az igaz, hogy eh, külön szavazást kértünk, de mivel a második részt visszavonták, eh, elfogadjuk, hogy így már egy tömbben szavazzunk, akkor köszönöm. Köszönöm szépen, kérje más a szót. Úgy tűnik, hogy nem. Akkor azt javaslom, hogy egy tömbben szavazzunk a Költségvetési Szakbizottság elnökéhez intézendő levelet. Bocsánat, Kaza úr, ügyrendi kérdés. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy tűnik, hogy Egyetértünk a e jelentéssel kapcsolatban, de nekem eljárás jogi problémám van. Ugyanis én úgy tudtam, hogy 3-5-kor kerül sor a szavazásra. Most azt hallom, hogy Joaquin Almunia nem tud korábban jönni. Ma persze ez nem okoz különösebb gondot, de szerintem egyébként oda kell figyelni arra, hogy a szavazások időben, betervezett időben kerüljenek sorra. Igen, nagyon rossz szokás lenne, hogyha ez gyakorlattá válna, és az a helyzet, hogy nyilván semmit nem lehet mindent előre látni. Olyan szövegről van szó, ahol, hogyha sok módosító lett volna és nagy vita, akkor nem lehetett volna a szavazás időpontját megváltoztatni de mivel a FEM munkacsoport egyhangú döntést hozott tegnap, nem hiszem, hogy nagy gond lenne, hogy most szavazzunk. Elfogadja, hogy mégis most szavazzunk? Köszönöm szépen akkor nincs ellenvetés, tehát javaslom, hogy a Költségvetési Szakbizottság elnökéhez intézett levéről egy tömmel szavazunk, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik. A levelet így egyhangulag elfogadtuk akkor ha már benne vagyunk, és mivel megállapodtunk róla az egyes pontnál, azt javaslom, bocsánat, Elmár úr. Mikrofon nélkül szólnak hozzá, csak nem hallják. Elnézést, egy tartózkodással, nem egy hangulag. A jegyzőkönyv kedvéért mondom. Köszönöm szépen, nem láttam elég messzire a teremben. Köszönöm, hogy pontosította. Volt-e más tartózkodás, amit esetleg nem vettünk észre, Clark úr? Nem, nem tartózkodtam, én ellene szavaztam, elnök asszony. Na hát akkor ezek szerint volt egy szavazás, amely igen eredményt hozott, egy tartózkodással és egy ellenszavazattal, de a végeredményen nem sokat változtat ez. A 15-ös pontnál azt javaslom, hogy szavazzunk meg egy szóbeli választigénylő kérdést, amit a plenárisra fogunk beterjeszteni. Itt uh, uniós pénzügyi eszközökről van szó. illetve az alkalmazkodási, globalizációs alkalmazkodási alap mobilizálásáról. Van-e észrevételük a kiosztott szóbeli kérdés tervezettel kapcsolatban? Nincs. Azt javaslom, hogy szavazzuk meg ezt a szóbeli kérdést, hogy erről közös vitát lehessen folytatni a plenárison. Ki van mellette, ellene, ki tartózkodik? A szóbeli kérdést elfogadtuk egy ellenszavazattal, egy tartózkodással. Köszönöm szépen! folytatjuk a napirend fennmaradó részével. Következik a hatos pont, ahol megadom a szót Gönc Kinga asszonynak, az európai mikrofinanszírozási eszközzel kapcsolatos módosításokról. Gönc asszony a szó. Köszönöm szépen. Először is mindenkinek köszönöm a munkáját. 103 módosítót nyújtottak be, ami azt jelenti, hogy szinte mindenkit nagyon érdekelt ez a téma. Szeretnék köszönetet mondani az együttműködésükért, konstruktivitásukért is. Megpróbáltunk kompromisszumos módosítókat készíteni, bizonyos javaslatokat összevonva, ugyanis sok vonatkozott ugyanarra a témára, sok függött összeszorosan egymással. Az árnyék jelentéstevőkkel folytatott vita alapján azt mondhatom, hogy nem volt nagy nézeteltérés. Van még egy függő kérdés, amiről ezen ülés után külön beszélek még majd az árnyék jelentéstevőkkel szociális gazdaságról, meg arról van szó, hogy mennyi ez a pénz, igazából nem túl sok-e, vagy nem túl kevés, és hogyan lehet megnyitni a felhasználás körét, hogy ne legyen túl korlátozott az. Van még két további nyitott kérdés. Az egyik egy lehetséges nemzeti összekötő csoport, van egy módosítás, ami mechanizmusokat javasol nemzeti szinten az ellenőrzésre, nyomon követésre, annak érdekében, hogy ne intézményesítsük ezt, mert nagyon sok tagállam mondja, hogy ne legyen még egy intézményes szint, ez csak többlet bürokráciát jelentene, és nem lenne igazán hasznos. Hagyjuk ezt meg azoknak az országoknak, akik akarják, de ne bíztassuk erre a tagállamokat. A fő nézeteltérés, a fő vita a forrásokkal kapcsolatos. Nyilván tudják, hogy még függőben van az a kérdés, hogy friss pénzt használjunk csak, vagy pedig részben a progress keretét használjuk fel erre a programra is. Többször elmondtam, hogy az egész programnak a filozófiája különbözik a progressztől, a bankok is finanszírozhatják a piacon, ezért fontos, hogy friss pénzt használjunk föl e filozófia alapján. Másfelől pedig a parlament megszavazta, hogy a progress keretet emeljük. Most, hogy csökkentsük, az nem igazán lenne elfogadható a parlament számára. Másrészt a válság közepén, amikor hátrányos helyzetű emberek megsegítéséről van szó, nagyon rossz üzenete lenne annak, hogyha ez csak átcsoportosítás lenne. Ez a kérdés még függőben van, voltak javaslatok az EPP részéről, miszerint a keret egy részét a progresztől csoportosítsuk át, ugyanakkor az ECON nagyon támogatja a mi irányvonalunkat, és a Költségvetési Bizottság az illetékes ennek a kérdésnek szintén úgy gondolja, hogy friss pénzre van szükség. Nagyon szívesen meghallgatnám az önök véleményét erről a kérdésről, mert ez egy alapvető fontosságú függőben lévő kérdés. A többi módosítónál megpróbáltunk a lehetőség keretein belül kompromisszumot találni. Köszönöm szépen a segítőkészségüket. Ki szeretne részt venni ebben a vitában? Szerkáz úr. Szerkász úr, mielőtt megkapná a szót, szeretnék gratulálni önnek, mert tegnap megkapta a képviselők díját. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is szeretnék önnek gratulálni, ugyanis ön is jelölt volt, és lehet, hogy majd jövőre ön kapja meg ezt a díjat. Nem szeretnék hosszan szólni, mert szeretnék hagyni időt a többi kollégának is, hogy elmondják a véleményüket. A, elsősorban az új kollégák számára szeretnék emlékeztetni arra, hogy itt most a parlamentban egy történelmi állásfoglalásról van szó. A kollégák egyhangulak fogadták el azt, hogy elindítsunk egy ilyen eszközt. A progresszel kapcsolatosan elfogadtuk a költségvetési javaslatokat. Most pedig ki kell mondani azt, hogy se politikai, sem pedig administratív okok miatt nem lehet a progressztől megválnunk. Ezt tovább kell vinnünk. Na Jelenleg egy válságperióduson megyünk keresztül, de tudjuk, hogy szolidárisnak kell lennünk azokkal, akiknek nehéz a sorsa. És oda kell figyelni azokra, akik a leginkább szenvednek. Ilyen típusú programokat finanszírozni kell. De természetesen ne, nem úgy kell finanszírozni, hogy más költségvetési tételekből vesszük ki ezt a pénzt. Ugye most itt arról lenne szó, hogy újraosszunk bizonyos összegeket. Itt nem erről kellene beszélni. Az EPP részéről úgy gondolom, hogy nagyon észszerű az a javaslat, hogy a, az alapok, az összegek transferjét mindenképpen meg, meg kell osztani. Ez egy új finanszírozási eszköz, ezt hogyan lehet megvalósítani? Talán meg kellene osztani a költségeket, de nem lehet mindjárt az elején azt mondani, hogy minnyáján egyetértünk azzal, amit valószínűleg elfogadnak. A, az EPP kollégái részére nagyon fontosak ezek a témák, de azt hiszem, hogy meg kell kérni őket arra, hogy ne gyengítsék a mi pozícióinkat, gondolják át a helyzetet, és aztán majd meglátjuk, hogy hol is lehet engedni, és hol lehet, miben lehet tárgyalni. Köszönöm szépen. Az EPP frakciójáról volt szó, tehát akkor ők válaszoljanak. Először Morán asszony, nem, Schröder asszony előbb, aztán Morán asszony következik. Még egyszer szerettem volna világossá tenni, hogy a plenárison a költségvetés első olvasata alkalmával világossá tettük a parlament álláspontját, hiszen nincs értelme annak, hogyha itt a szakbizottságban megpróbáljuk ezt a határozatot megváltoztatni, amit a plenárison ö, hoztunk, akkor gyengítjük a tárgyalási pozíciónkat a költségvetési ö, tárgyalás során. A kérdés tehát az, hogy hogyan kezeljük ezt a problémát, ezt majd később fogjuk tisztázni. Koordinátorként tanulmányokat adtunk megbízásba, amelyek világosát teszik a mikrofinanszírozási hitelek működési módját és ekképpen ezt az eszközt tovább tudjuk fejleszteni. Itt most arról van szó, hogy a költségvetési sor, és amit létrehoztunk, és amiről a plenárison határoztunk, ennek van jogalapja. Éppen ezért ezt a szavazást arra kellene összpontosítanunk, hogy mik ennek a jogalapnak a tartalma, és mik a feltételei a pénz elköltésének. És ezt az elvi kérdést most nem kellene tehát újra felvetni. Madame Morin. Mora asszony, aztán Elmer úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hát értettem, hogy mit is mondott a jelentéstevőnk, valamint Alessandro Szerkász is. Először is azt szeretném mondani, hogy az a tény, hogy a napirend tervezetet módosítottuk itt az ülés elején, és hogy éppen most érkezett meg csak az árnyék jelentéstevőnk, és valószínűleg ő is szót kap majd, és elnézés, hogy előtte beszélek. Tehát nincs semmiféle kétség azzal kapcsolatosan, hogy minnyáján egyet értünk azzal, hogy a mikrofinanszírozási eszközöket minden szinten fejleszteni kell. Szerkász úrral is egyetértek, azzal kapcsolatosan, hogy volt egy szavazás, amelybe, amelyek kapcsolatosan mindenki egyetértett, egyetértett mindenki az alap célkitűzéseivel, és természetesen a megvalósítás szintjén különbözhetnek a vélemények. A, ami a lényeget illeti, egyetértünk azzal, hogy nagyon fontos, hogy mikrofinanszírozási eszközök legyenek azok számára, akik a leghátrányosabb helyzetűek, akiket segíteni kell. De amikor itt új vagy friss pénzről beszélünk, hát itt már kétségeink vannak. Ugye válsághelyzetben vagyunk, a költségvetésünk nagyon korlátozott és nagyon fontos, hogy felelősséggel forduljunk e téma iránt is. Fontos a szolidaritás számunkra, a szolidaritásba investálnunk kell, de olyan költségvetési javaslatokat kell mindenképpen kialakítanunk, amelyek fenntarthatóak lesznek, mert tudjuk, hogy a költségvetésünk mindenképpen korlátozott. Ilyen értelemben fogunk majd szavazni, azért, mert nem szeretnénk olyan állásfoglalást kialakítani, amely nem lenne felelősségteljes, és olyan javaslata van szükség, amely megvalósítható. Köszönöm. Elnök asszony, köszönöm szépen úgy tűnik, hogy a foglalkoztatási és szociális bizottság tagjai sokkal szigorúbbak, mint a költségvetési bizottság tagjai. Elmer úr, aztán Harkin asszony következik. Elmer úr először. Elnök asszony, köszönöm szépen. E, nagy részben egyetértek az előttem felszólalóval ebben a bizottságban már volt erről szó, és elmondtuk, hogy az Európai Unióban és a világban is a nemzeti kormányok mindenképpen próbálják a kiadásaikat csökkenteni. És nagyon furcsa lenne, hogy akkor, amikor a kormányaink megpróbálják csökkenteni a kiadásaikat, akkor mi itt a parlamentnél még több pénzt szeretnénk kérni. Én nem értek egyet, és ellenzem azt, hogy több pénzről legyen szó, aztán az 50 millió eurós transfer a progresszból szintén nem igazán kívánatos, úgyhogy nem nagy lelkesedéssel támogatnánk ezt a vonalat, és semmiféle több kiadást. Ami pedig, ha jól értettem, a mikrohitelek, a mikrofinanszírozási eszközök kis vállalkozásokat támogatnának, kisebb sikeres vállalkozásokat. Hogyha az erőfeszítéseinket azokra a hátrányos helyzetűekre koncentráljuk, akik veszélyeztetettek, hátrányos helyzetűek kirekesztettek a munkaerőpiacról, akkor természetesen ezeket a ö, módosításokat is ilyen szempontból kell figyelembe venni. Köszönöm szépen, Harkin asszony következik, köszönöm szépen, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek a kiváló együttműködésért a tárgyalásaink során, és támogatom az összes kompromisszumos módosítós. A jelentéstevő jól hangsúlyozta azt, hogy itt nem olyan pénzekről van szó, amelyeket beruházunk, és soha többé nem fogunk viszont látni, úgymond nagyobb, nagyobb erőforrásokra van szükség, és én támogatom ebből a szempontból a jelentéstevő, de lenne egy kérdésem nevezetesen, az, hogy ami az alappal kapcsolatos megvalósítást illeti. Mikor indulna be ez a folyamat? És nem tudom, hogy a bizottság javaslata, a komitológiai javaslat tehát azt hiszem, hogy erről most nem lesz vita, mert azt hiszem, hogy ez meghaladja a mi kompetenciánkat, de ezt is ki kell emelni. Ami a legutóbbi megjegyzést illeti, két észrevételem van ezzel kapcsolatosan. A Lisszaboni szerződés ratifá- ratifikálása kihat mindenképpen erre a teljes dossziéra. Helmár úr már elmondta az, hogy általában a kormányok ellenőrzik és csökkentik a kiadásaikat, nem pedig növelik. Viszont fontos a hitelekhez való hozzáférés, ugyanis a vállalkozások sikere ettől függ, aztán beszélünk a szociális kirekesztésről. Mi itt a parlamentban azt szeretnénk elérni, hogy mikrohitelekhez jussanak az érdekeltek, a bankok ugye most már nem nagyon szívesen adnak kölcsön, úgyhogy egy mm, olyan administratív struktúrára van szükség, amely inkább pozitív, mint negatív. Elnök asszony, köszönöm szépen. Szilvána Rapti asszony, aztán Trianna Ungara úr, Rapti asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen Gönc Kingának a nagyon jó jelentését. Azt is el szeretném mondani, hogy teljes mértékben egyetértek azzal, amit Alejandro Szerkász mondott. És az a mód, ahogy megvalósítunk egy határozatot, egy döntést, az nagyon fontos. Tehát a módozat nagyon fontos éppen ezért. Európának van egy szociális arca is, és lassan úgy tűnik, hogy ez a szociális arc eltűnőben van Európában. Most, hogyha pénzt veszünk el a gazdagabbaktól, és a szegényeknek adjuk, hát nem ez a válasz, nem ez a válasz a problémákra. az a pénz, amelyet a hátrányos helyzetűek kapnának, és vagy kapnak, vissza ö, kerül a társadalomba. A, a pénzt viszont nem a progresszből kell ö, ö, átutalni. Köszönöm, mondja az elnök asszony. Ungara Ruánu úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném elmondani, hogy én támogatom a szociális megközelítést. Igen, mindenképpen fontos a mikrofinanszírozási eszköz, de az új pénz, a friss pénz, új költségvetési tétel bevezetése, amelyet kérnek, ez nem lenne megfelelő. Nagyon sok az kísérleti projekt, és ezeket természetesen a a mi javaslatunk veszélyeztetné. Látjuk azt, hogy milyen hatalmas a nyomás a költségvetés terén. Viszont tudjuk azt, hogy a koszmidúi atomenergiai, atomenergiai központot is finanszírozzák, itt 75 millió euróról van szó évente, amelyet a költségvetési résből vonnának el. Én úgy gondolom, hogy hogyha ki akarunk vonni pénzösszegeket, azt látjuk, hogy hatalmas a nyomás ezen a területen. Köszönöm szépen. Hát én nem igazán tudom, hogy mi is az EPP-n belül a háttérmegegyezés, a háttértárgyalások hogyan is folynak ebben a frakcióban. A Gazdasági és Monetáris Bizottságban az EPP úgy szavazott ahogy a jelentéstevőnk, tehát abban az értelemben szavazott, ahogy a jelentéstevőnk is ö, szólt. Tehát itt ugyanarról a stratégiáról ö, lenne szó. Azonban nézzük csak ezt az érvelést. Először is hogyha a költségvetési résekből veszünk, csípünk le pénzösszegeket, akkor az új pénz, friss pénzt jelentene egyáltalán? Nem akarok elméleti vitát indítani, de itt nem új pénzekről van szó, hanem itt a költségvetési rések, márzsok felhasználásáról lenne szó, ami a költségvetéssel kapcsolatos vitát illeti. Ebben a válsághelyzetben a tanács kialakító, tanácsra együtt kialakítottunk egy irányvonalat. Ugye megpróbáltuk a tej ágazat problémáit, válságát megoldani, aztán itt van a mikrofinanszírozási eszköz, és ott van a gazdasági növekedés fellendítése. Tehát három nagyon fontos irányvonal. Én azt hiszem, hogy paradox helyzetet jelentene az, hogyha a bizottság költségvetési okok miatt ellenezni ezt a projektet. Akkor, amikor már egy másik bizottság megszavazta ezt a programot. Aztán ott van egy másik érvem, Ebben a válsághelyzetben két lehetőségről beszélhetünk. Mindenki ott marad, otthon marad, bezárkózik. A második lehetőség pedig az, hogy kinyitjuk az ajtót, megnézzük azt, hogy együttműködhetünk-e másokkal, és elindulunk. Azt hiszem, hogy ez a mikrofinanszírozási program ennek a stratégiának felel meg. Nincs nagyon sok eszközünk, Eh, ahhoz, hogy eh, fejlődjünk. Ez a projekt, ez a program, ez egy nagyon jó program, ugyanis eh, a legveszélyeztetettebb helyzetűek, a hátrányos helyzetűek számára tehetünk valamit. Itt egy olyan projektről van szó, amelyel kapcsolatosan a progressz keretén belül is ez a parlament nagyon sokat tett már. Mindent megpróbáltunk, hogy ez megvalósulhasson. Éppen ezért a Foglalkoztatási és a Szociális Bizottság nem küldhet olyan üzenetet, hogy nem támogatja ezt az eszközt és ezen eszköz megvalósítását. Természetesen mindenki szabadon elmondhatja véleményét, és a, a, remélem, hogy az éjszaka, ez a, ez a ma este mindenkinek jó tanácsot hoz majd. Szeretnék valamit mondani azzal kapcsolatosan, ami most itt elhangzott az elnökasszony részéről, aki szintetizálta egy kicsit a helyzetet. Amit az epp vel kapcsolatosan mondtam, és amit a jelentéstevőnk is mondott, nem a, arról szól, hogy itt egy hogy a politikai célkitűzést, vagy a stratégiai célkitűzést vitatnánk. Ezt mi is támogatjuk. Teljes mértékben támogatjuk az aktív integrációt, a szociális integrációt, a szakmai integrációt. Már évek óta támogatjuk ezt a folyamatot, és a mikrofinanszírozási eszköz igenis segíti ezt a folyamatot. Amiről szó volt, itt nem a célt, hanem az, az eszköz, tehát a megvalósítás módját vitatja. Nem a célt, nem a célkitűzés. Természetes az, hogy sok esetben ugyanazok a célkitűzéseink, viszont nem ugyanazok a megvalósítási módozataink. Éppen ezért, elnök asszony, legyen irántunk bizalommal. Jelentéstevő asszony lezárja a vitát. Köszönöm szépen. Köszönöm az észrevételeket, a vitát a mikrofinanszírozással kapcsolatosan. Ma délelőtt volt már egy ülésünk a válságbizottsággal, és elhangzott az, hogy Európában sokkal több vállalkozási szelemre van szükség. Természetesen a képzés, a mentori képzés sokat segíthet itt Európában annak érdekében, hogy új vállalati, vállalkozási szellemet alakítsunk ki. Éppen ezért nagyon fontos a képzés biztosítása, Mm, ugye feltették azt a kérdést, hogy erre miért kell pénzt szentelni. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy a program megvalósítása ne késlekedjen. El kell kezdeni a három oldalú ö, tárgyalásokat a lehető leggyorsabban. November 16-án kezdődnek ezek a tárgyalások a bizottsággal és a tanácsal kapcsolatosan pedig azt látjuk, hogy van egyfajta nyitottság a mi érveink eh, irányába, és eh, a mikrofinanszírozási eszközzel kapcsolatosan eh, vannak ötleteik. Ugye itt a, bevonhatjuk a nem hagyományos pénzügyi intézményeket, intézeteket is. A kapacitás épít költségvetést is lehetne finanszírozni a progress költségvetéséből. De mindenképpen folytatni kell a párbeszédet, és a bizottság képviselőjének a véleményt is szeretném hallani majd. A pénzösszegeket illetően Marian Harkin is ugye elmondta, hogy itt olyan pénzösszegekről van szó, amelyek végül is visszakerülnek a továbbiakban majd az EU költségvetésébe. Mindenképpen itt két és fél milliárdról van szó, és nem 37 fél millióról, remélem, hogy a Márcsból tudjuk majd finanszírozni mindezt. Tehát el kell kezdeni a három oldalú megbeszéléseket, a tárgyalásokat a lehető leggyorsabban. Még lenne egy információm, a, az jelentéstevőkkel majd le fogok ülni még egyszer. Marian Harkin jelentése lesz a következő jelentés, majd és azzal is foglalkozunk. Köszönöm szépen. Uh, um, Elnök asszony, csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy az EPP száz százalékig kiáll a mikrofinanszírozási program mögött, de mi szeretnénk észszerű finanszírozási módot is találni ehhez a projekthez. Úgy gondoljuk, hogy ez nem egy ha, hanem egy miként kérdés. És úgy gondolom, hogy fontos, hogy az álláspontunkat jól értsék. Köszönöm. Köszönöm. Más nem kéri a szót, akkor lezárjuk ezt a napi rendi pontot. Csak emlékeztetni szeretnék rá, hogy többek között Kaza úr kérésére holnap 9 órától szavazunk erről a kérdésről, illetve holnap 9-kor kezdődő szavazás végén szavazunk róla. Minden esetre a plenárison decemberben fogunk foglalkozni ezzel a témával. Lezárjuk ezt a pontot, és a nyolcas pontra térünk rá. Marian Harkin asszony véleménytervezetéről van szó. Az önkéntesség európai éve 2011 lesz. Először is köszönetet szeretnék mondani előadónknak, aki belement, hogy rendkívül nehéz körülmények között végezze a munkáját. Tudni kell, hogy az illetékes szakbizottság igen hektikus időrendben tárgyalja az ügyet. Szeretnénk gyorsítani drasztikus körülmények között a munkát. Nagyon köszönöm az együttműködő szellemet, ami lehetővé teszi, hogy itt a szakbizottságban már most beszélhessünk erről a kérdésről. Tessék, átadom a szót a véleménykészítőjének. Köszönöm szépen, elnök asszony! Az idézütésről, a menetrendről beszélt. Hadd mondjam el a kollégáknak, hogy konzultációs folyamat ez pillanatnyilag, és azért döntöttünk úgy Skúria előadó úrral együtt, hogy felgyorsítjuk a folyamatot, mert a svéd elnökség garantálja, hogy igazi konzultáció zajoljék, és a parlament véleményét figyelembe vegyék. Ugyanis a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után ez már csak jóváhagyási eljárás része lenne, a parlament csak igennel vagy nemmel nyilatkozhatna róla, anélkül, hogy a részletes kidolgozásba beleszólhatna. Tehát ezért akartuk felgyorsítani a folyamatot. Decemberben kerül a plenárisra, azonban az ügy, és én úgy értem, hogy ha nem a novemberén tárgyalja a plenáris, akkor mégiscsak a Lisszaboni szerződés fog vonatkozni rá, de én ebben nem vagyok igazán szakértő. Skuria úr a megbeszélésünkön azt mondta, hogy az árnyékjelentés tevők is egyeztethetnek majd a svéd elnökséggel. Pillanatnyilag még nem kaptunk választ a megkeresésünkre, de bízunk benne, hogy tényleg ez lesz a helyzet, mert ez hasznos lenne. Két általános észrevételt szeretnék tenni Ernesto Scuria saját módosítójával kapcsolatban a 4-es és a 11-es módosításnál megváltozik, a szakmai ismeretek szociális ismeretekre változik, egy másik helyen pedig gazdasági kohézió helyett szociális kohéziót ír. Úgy tűnik nekem, hogy egy kicsit a célkitűzést próbálja megváltoztatni, de szerintem mind a kettő bele tartozik ebbe a témakörbe, tehát a gazdasági és a szociális kohézió is, meg a szociális és a szakmai ismeretek is. Ma délelőtt a uh, zsúfolt megbeszélést tartottunk az irodámban az árnyékjelentéstevőkkel. Gyakorlatilag minden kérdést meg tudtunk beszélni. Szerintem uh, nincs semmi alapvető nézeteltérés. Egy-két észrevétel a saját módosítóimmal kapcsolatban röviden, mert gondolom mások is hozzá akarnak szólni. Az első módosítással kapcsolatban nincs semmi kérdés, csak azért javasoltam, hogy erősítsük meg a jogalapot. Más módosítók, amelyeket fontosnak tartok, a részvételi demokrácia, Eh, kifejezést fogják tartalmazni, fontos ezt hangsúlyozni, illetve a generációk közötti önkéntes munkát. Arról is gondoskodnunk kell, hogy a társadalmi integrációt erősítse, az önkéntesség a rasszizmus ellen küzdjön, illetve erősítse a vallások, a kultúrák közötti párbeszédet. Még egy észrevételt tennék idén szinergiát alakíthatunk ki több európai program között, illetve a 2011-es Aténi speciális vagy paraolimpiai játékok is kapcsolódhatnak. Oly módon, hogy több európai polgár is ö, érdeklődjön az önkéntesség jelentősége iránt. Az egyik módosítóban az önkéntesség gazdasági hasznáról van szó. A világ 31 országa, az EU 26 országa használja az EU önkéntességi kézikönyvet, ez ki is mondja, hogy itt nem a gazdasági haszon a lényeg. Tehát nem a orientáltsága lényeg. A az önkéntesség szociális hatásával tisztában vannak általában az emberek, gazdasági hasznot is érdemes hangsúlyozni. Az ILO, a munkavilágszervezet is egyetért hogy a nemzeti statisztikai hivatalokon keresztül mérjük is az önkéntesség hasznát. John hopkins együtt dolgoztam ezen az elmúlt két évben. az önkéntességet én nem annyira a profit szempontjából vizsgálom, de a gazdasági hasznot érdemes megemlíteni. Végül két apróságot említenék még meg. Azt kérték, hogy 6-ról 12 millióra emeljük a költségvetési keretet. Látni fogják, hogy egyébként sokkal magasabb, mint 6 millió ez a keret. És az utolsó dolog, amit mondani szeretnék, az utolsó két módosítómat visszavontam. 75%-ot javasoltam az európai közösségi önrészre. 80 százalékot javasol az Európai Bizottság, és valóban egyes országokban a kófinanszírozás problémás, úgyhogy én visszavontam ezt a módosítomat. Köszönöm, elnök. Köszönöm szépen, előadó asszony. Jutta Steinbrück asszony következik. Köszönöm, elnök asszony. Én is köszönetet szeretnék mondani Harkin asszonynak a jó és kiegyensúlyozott jelentésért, valamint az együttműködésért. Ma délőtt rendkívül konstruktív volt a találkozó, és rendkívül kellemes, és nagyon jó eredményekkel zárult. Két megjegyzésem lenne csupán, egy módosító indítvány együtt a zöldekkel, amely a balesetekre vonatkozó biztosításra vonatkozik, a saját személyet illető, vagy más személyeket illető károkat illető biztosításról van szó. Szóval a második módosító indítvány pedig a nyugdíjjogosultságok megszerzésre vonatkozik. Az önkéntes munka egy nyereség az egész társadalom szemére, és a német tapasztalatok azt mutatják, hogy az önkéntes munka ö, révén lehet ö, nyugdíjjogosultságokat szerezni. Ezt a példát más tagállamokban is a bevált gyakorlatként szeretnék meghonosítani. Köszönöm. Merci. Köszönöm szépen. Karima Deli asszony kapja meg a szót, aztán Sógor úr. Köszönöm szépen, elnök, elnök asszony véleménykészítője vagyok a Regionális Fejlesztési Bizottságnak, és ott ma délelőtt szavaztuk meg a jelentést. Szeretnék köszönetet mondani Harkin asszonynak a munkájáért, és az együttműködésért is olyan körülmények között, ahol az önkéntességet kicsit félreállították. Először azt mondták nekünk, hogy a Lisszaboni szerződést be kell várni, aztán a svéd elnökség is eh, nyomást gyakorolt ránk, mert ő beleszerette volna tenni az eredményei közé ezt a jogszabályt. Szóval én tényleg úgy gondolom, hogy Harkin asszony munkája jelentősen gazdagítja ezt a javaslatot, a költségvetés szempontjából is, meg az önkéntesség elismertsége szempontjából is. De azt is el akartam még mondani, hogy mi is nyújtottunk be módosítókat. Mindenek előtt egy olyan módosítót, ami a az ILO és az ENSZ kritériumokat hozza be a szövegbe. Az önkéntesség éve ösztönözni hivatott minden tagállamot, hogy igazi önkéntes jogállást hozzon létre, és a munkafeltételeket is biztosítsák. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy nem szabad az önkéntességet a fizetett munkahelyek helyébe állítani. Ez azt jelenti, hogy a közhatóságok nem szabad, hogy kihasználják az önkéntes munkát, és így olcsóbban ö, oldják meg a közszolgáltatásokat. Aztán azt is hadd mondjam el, hogy ez a szolidaritás, az együttműködés éve is lesz egyben. Tehát mindenféle diszkriminációt el kell utasítani, és így minden tagállam helyben tartózkodó polgára számára lehetővé kell tenni az önkéntességet. Mégül pedig hatékony egészségvédelmet és biztonságvédelmet kell biztosítani az önkéntesek számára, Hadd mondjam el, hogy miről van szó. Időnként azbesztet tartalmazó épületben kell dolgozni az önkénteseknek. Az önkéntes tűzoltóknak is megfelelő munkafeltételeket és munkaegészségi viszonyokat kell biztosítani. Végül pedig az önkéntesség éve a békét hivatott előmozdítani. Meg kell mutatni ebben az évben, hogy a békelőmozítását, de nem csak azt, hanem a párbeszédet a népek között, az észak-déli együttműködést és a gazdasági szolidaritást is elő kell Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Sógor Csaba úré a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, a néppárt részéről én vagyok a jelentéstevő, és mindenben megegyeztünk. Néhány megfogalmazásbeli pontosító jellegű módosítási javaslatunk volt. Az egyik az, hogy a éles határt kell húznunk a munka, munkáltatók és a munkavállalók tevékenység viszonya, illetve az önkéntes tevékenység között bátortsunk minden munkáltatót támogassa az önkéntes munkát általában, de ne keverjük az alkalmazotti viszonnyal mert elcsúszhat. És a másik pedig az volt, hogy figyeljünk arra, hogy az önkéntesség, mint tevékenység a törékeny lehetőséget mutat az eu fiatalabb demokráciáiban ezért támogattuk mi is azt hogy six millióról twelve millió euróra emeljék a költségvetést és természetesen hát gy is a, a, friss demokráciával rendelkező országokban a, a civil társadalom és az önkéntesség elve az egy nagyon törékeny dolog az önrésszel is gondok lesznek és nem utolsó sorban végezetül csak annyit hogy ne csak two thousand and eleven legyen az önkéntesség éve ennyi röviden köszönöm szépen. Köszönöm. Van-e más, aki kéri a szót? Úgy tűnik, hogy nincs az Európai Bizottságnak nincs most itt képviselője. Visszaadom a véleménykészítőnek a szót, hogy ő elmondja a zárszót. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy a legtöbb hozzászóló fogalmazott, majdnem mindenben egyetértünk, a balesetbiztosítással, munkaegészségügyen, munkabiztonsága kapcsolatban van néhány kérdés még, ami nézetet és egyet képezi, ezekkel szívesen foglalkozom. A megfogalmazást is megvizsgáljuk még egyszer. Hmm az önkéntesség bizonyos nyelveken több kifejezéssel is kifejezhető. Egyetértek az előttem szóló sógorúrral, hogy nem szabad, hogy a fizetett munkahelyébe lépjen az önkéntesség valóban ez is eh, szerepel a szövegben, és a should not helyett a must notot fogom mondani, fogjuk beletenni a szövegbe. És a fiatal demokráciák eh, esetére is valóban nagy figyelmet kell fordítani. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen, Harkin asszony. Akkor eh, ma estig még kidolgozhatják az utolsó kompromisszumokat, Karina Dia asszony azt mondta, hogy gondja van ezzel a szöveggel, a kulturális szakbizottságban bizonyos bizonytalanság alakult ki. Köszönöm az összes árnyék jelentéstevőnek, hogy ilyen erőltetett menetben és angolul készek voltak tárgyalni nagyon hasznos munka ez ennek a kérdésnek a kulturális szakbizottság által való eldöntéséhez. Holnap szavazunk az összes módosítóról, Harkin asszonyéről, és a Kulturális Szakbizottság november 23-án szavaz, miután november 10-én már megvizsgálta a szöveget, november 12-e a végső határidő az illetékes szakbizottságban a módosítók benyújtására. Pillanatnyilag ez az állása a dolgoknak, de persze a dolgok állása változhat. Napirendnek ezt a pontját itt le is zárhatjuk. Most fel kell függesztenem munkánkat, ugyanis Joachim Almunia biztosult csak 17 órakor érkezik meg. Ez mindig nagyon kockázatos, mert ilyenkor vannak, akik út közben elvésznek, és nem látjuk őket viszont 17 órakor. Remélem, hogy most nem lesz ez a helyzet, és a biztosokkal, a biztos úrral együtt tudunk eszmét cserélni. Köszönöm szépen a tolmácsoknak, hogy ők is állták a sarat.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

Kedves kollégák, javaslom, hogy folytassuk az ülésünket. Még egyszer elnézést kérek, hogy fel kellett függesztenem az ülést, de hát, ahogy tudják, a kollégium összeült ma délután, és Almunia biztos úrnak azon kellett részt vennie. Mm, azonnal meg is adnám neki a szót. eléggé régóta ismerjük őt már, figyelembe véve a jelenlegi valóságot, a válsághelyzetet, a szociális helyzetet és a válságnak a ö, kihatását mindenre. Ezek azok a ö, különböző témák, amelyek arra késztettek bennünket, hogy meghívjuk a biztos urat novemberben fognak elfogadni egy közleményt, de már vannak olyan közlemények, amelyeket elfogadtak a bizottságnál. A legutóbbi gazdasági őszi előrejelzéseket is már megkaptuk. Köszönöm a biztos úrnak, hogy eljött hozzánk, azonnal meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Hogyha megengedik, akkor az anyanyelvemen, spanyol nyelven fogok beszélni. Örülök, hogy, örülök, hogy itt lehetek ma délután önökkel az Európai Parlament foglalkoztatás egy szakbizottsága ülésén. Az elmúlt ciklus során szintén alkalmam nyílt párbeszédet folytatni önök közül egyesekkel. Egyes ö, üléseken, a gazdasági szakbizottság egyes ülésein, és most pedig Pervastól kértem, hogy itt lássak, és nagyon örülök, hogy eljöhettem, és beszélhetek a gazdasági helyzetről. Most egyes biztosoknak mutattuk be ezt az anyagot, és kommentelni szeretném ezt a jelentést, ami az állami pénzügyek hosszú távú fenntarthatóságára vonatkozik. Október közepén fogadtuk el ezt a jelentést, és az őszi előrejelzéseket tartalmazza. A az én jelentésem címe az volt, hogy véget ért a recesszió, kilábalunk belőle? hiszen 2009 második felében már kedvező jeleket tapasztalhatunk minden rendelkezésre álló gazdasági mutató alapján, így például a bizalmi mutató alapján is, és ez a javulás tapasztalható volt ezen év második felében. Remélhető, hogy az utolsó negyed évben, valamint 2010-ben is folytatódik majd ez a kedvező tendencia. Előrejelzéseink kedvező volt, tehát azonban egy átfogó elemzés kell, hogy kísérje, olyan, olyan elemekre vonatkozóan is, amelyek még nem kedvezőek, illetve amelyek még aggodalomra adnak alkalmat, így például a versek közép- és hosszú távú kihatásaira vonatkozóan. Ilyen kedvezőtlen jelek például a foglalkoztatási szint, a munkanélküliség ugyanis továbbra is növekszik. Előrejelzéseink szerint a munkanélküliség 2010-ben országaink nagy részében továbbra is növekedni fog. Az EU-ban rendelkezésre álló adatok ugyanis ezt mutatják. A munkanélküliség továbbra is magas szintet fog elérni 2011-ben is. A válság elemzésével kapcsolatban már kezdetben is elmondtuk, a legutóbbi gazdasági év elemzése ö, folyamán, hogy a munkanélküliségi ráta a válság köze, következtében nőni fog, illetve két-három hónapos eltolódással lesz majd ez érezhető. A foglalkoztatás európai szinten csökken, a foglalkoztatási szint negatív tendenciája jövőre is folytatódni fog, noha a növekedési mutatók már pozitívvá váltak. És csupán 2011-ben lehet előre látni az euróövezetben, hogy a foglalkoztatási szint megmarad, és Európa egészét tekintve a nettó foglalkoztatási szint csekély mértékben nőni is fog. Ez azt jelenti, hogy a válság szociális kihatásai továbbra is fennállnak majd és elemzésünkben arra a végkövetkeztetésre jutunk, hogy költségvetési költségvetés politikai ösztönzőkkel, intézkedésekkel, valamint politikai intézkedésekkel 2010-ben is segítenünk kell a válság leküzdését. 2011-ben, amikor a növekedés valóban megszilárdult, tehát csak 2011-ben lesz majd lehetőség arra, hogy a munkaügyi politikát másképpen alakítsuk, noha továbbra is szükség lesz az ösztönzőkre a munkaerőpiacon, hogy a növekedést a munkaerőpiacon is érzékelhetővé tegyük. Ez tehát a válság negatív eleme. Noha bizonyos felrendülés jelei már tapasztalhatók. További szempont az erős állami eladósodottság, a magán személyek eladósodottsága, a vállalatok eladósodottsága, ahol is megállapítható, hogy deleveraging zajlik a költségvetésben, és az állami elő, eladósodottság szintje erőteljesen növekszik. Noha 2010-ben ismételt felendüléssel számolunk, amely 2011-ben folytatódni fog, az eladósodottság szintje nem fog csökkenni, még 2011-ben sem, előrejelzéseink szerint. Az államháztas államháztartások konszolidációjára lesz szükség a válságot követően. Az államháztartás politika manővere, illetve mozgástere nyilvánvalóan korlátozott lesz. Egyrésztről a társadalombiztosítási rendszer erősítését illetően. Tehát az államháztartás mozgástere ezen válságot követően néhány évig nagy nyomás alatt fog állni. Hiszen hiányzik a növekedés, és az eladósodottság szintje magas, valamint az állami forrásokat az ösztönző gazdasági politikára kell fordítani. Ez tehát néhány szempont, amely gazdasági előrejelzésünkből adódik. Egy utolsó kommentár, amely szintén a költségvetések helyzetéhez kapcsolódik. Sem 2009-ben, sem 2010-ben, sőt, még 2011-ben sem állapíthatunk meg inflációs kockázatokat. A rendelkezésre álló adatok alapján azt mondhatjuk, hogy a deflációs kockázatok eltűntek. Ami az inflációt illeti, elmondhatom, hogy nyugodtak lehetünk e tekintetben. Ez azt jelenti többek között, hogy a vásárló erő, a családok vásárló ereje erősödik az infláció hiánya okán, illetve nagyon csekély inflációs ráta miatt. Természetesen vannak kockázatok a növekedés lelassulása után, de elemzéseink értelmében a kockázatok kiegyenlítik egymást. egy lassú fellendülésre számíthatunk inflációs nyomás nélkül. És ez viszonylagosan biztosnak tekinthető. Áttérek az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságára. Három évvel ezelőtt nyújtottuk be az erre vonatkozó első jelentést. Most, három évvel később, ahogyan ezt 2005-ben kitűztük, a bizottság szolgálatai a 27 tagállammal közösen jelentést készítettek az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságával kapcsolatosan. A bizottság ezt egy közleménnyel kísérte, amelyet október 14-én fogadtunk el. A hosszú távú előrejelzésekre vonatkozó jelentés természetesen egy olyan jelentés, amely a különféle trendek feltételezésén alapszik. ...20-30-40 évre előrevetített trendekről van szó, amelyeket gazdaságpolitikai vagy szociálpolitikai döntésekkel, hogy helyesbítsenek, vagy egyéb módosítások. De mindennek ellenére nagyon nagy szükség van egy ilyenfajta előrejelzésre, és felmerül a kérdés, hogy mit mi történik, hogyha semmit nem teszünk az államháztatás fenntarthatósága érdekében. A demográfiai előrejelzések a rendelkezésre álló információk alapján az államháztartásokra vonatkozóan valamint a foglalkoztatással, a növekedésre vonatkozóan. Nos, ezen mutatók és adatok alapján dolgoztuk ki ezt a jelentést. És ezek alapján jutunk el az elő, előrejelzésekhez, amelyek véleményünk szerint meg kell, hogy valósuljanak, a valóságban is igazolódniuk kell. Elmondhatjuk, hogy bizonyos nyugtalanság tapasztalható azt illetően, hogy ezen kedvezőtlen tendenciákat meg kell fordítani, és ennek érdekében cselekednünk kell. Össze kell hasonlítanunk a 2009-es jelentésünket a három évvel ezelőttivel. Mi is változott ez alatt a három év alatt. 2007-ben válságot élhettünk át, amely 2008-ban megerősödött, és az állam háztartás helyzetét vizsgáltuk, a foglalkoztatást, amely sajnos sokkal rosszabb helyzetben van, mint 2006-ban. Hogyha megnézzük, hogy mi változott a demográfiai előrejelzések tekintetében, egyes országok ban javultak ezek az előrejelzések részben a bevándorlásokán, tehát a bevándorlási áramlatok okán egyes országokban az elmúlt három évben változások következtek be a demográfiai előrejelzésekhez képest. És az azt jelenti, hogy fenntarthatóbb a népesség fejlődés ezekben az országokban. Más országokban nem voltak ilyenfajta bevándorlási áramlatok. Második változás, amely ez alatt a három év alatt következett be, a népesség előregedésével kapcsolatos. Ami az államháztatás fenntarthatóságát illeti, ezáltal, tehát a népesség előregedése által nyomás keletkezett, nyomás alakult ki, mivel Ma ezek a feltételek, illetve a népesség előregedése nagyobb nyomást gyakorol az államháztartásra, mint három évvel ezelőtt. Harmadsorban változások történtek egyes országok esetében is, olyan döntések következtében, amelyek az államháztartás reformjára vonatkoztak. Tehát a válság, a kihatások, az új demográfiai előrejelzések és az intézkedések, amelyeket foganatosítottak az államháztartás reformjára vonatkozóan, és a bevándorlásra tekintettel elmondhatjuk, hogy öt olyan tagállam van, amelyekben a jelentés elemzése szerint jó a helyzet, ami az államháztatás fenntarthatóságát illeti. Ezek tehát az alacsony kockázattal rendelkező országok, ez a három skandináv ország, amelyek az Európai Unió tagjai, Dánia, Finnország és Svédország, és Bulgária és Észtország említhető még ezen országok sorában. Természetesen nem ugyanazt jelenti az alacsony kockázatú államháztarthatóság, államháztartási fenntarthatóság ezeknek az országoknak az esetében, hiszen vannak olyan országok ezek között, ahol például szociális modell van, így például a skandináv országokban, amelyek nemzetközi példaként szolgálnak e tekintetben, és vannak olyan országok, amelyek éppen most alakítják ki szociális államukat, mint Bulgária és Észtország. A jóléti állam fejlődni fog Bulgáriában és Észtországban, tehát ott is változhat, változhat még ez a helyzet. De ez a kiinduló pont jelenleg az állami szektorban, ahogyan mi ezt ismerjük. Tehát öt országnak van kalacsony kockázata, kilenc ö, tagállamnak, Németországnak, ö, Franciaországnak, Magyarországnak, Luxemburgnak, Olaszországnak, Ausztriának, Lengyelországnak, Portugáliának van közepes mértékű kockázata. Tehát ez körülbelül az euróvezet országának felét és két új tagállamot érinti, Lengyelországot és Magyarországot, és egyes országok esetében közép-nagy kockázat tapasztalható, költségvetési hiányjal és az államháztartás eladósodottságával. Más esetekben a hosszú távú öregedés vizsgál, előregedést vizsgáltuk az államháztartásra. De hogyha ezekkel a mutatókkal játszunk, akkor elmondhatjuk, hogy az előbb felsorolt országok rendelkeznek közép-nagy kockázattal, és 13 tagállam van, ahol ö, a kockázat szintje magas. Mindazok az országok, amelyeket eddig nem soroltam fel. Ebből a 13-ból 6 ország nál veszélyt jelző mutatók tapasztalhatók. Ez a hat ország, Írország, Görögország, Spanyolország, elnézést öt országról van szó, javítja magát a felszólaló. Írország, Görögország, Spanyolország, Szlovénia és Nagy-Britannia ez az öt ország, ahol olyan mutatók vannak, amelyek veszélyt jeleznek, veszélyhelyzetet jeleznek, ami az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságát illeti. Mi történt a három év alatt? Hogyan fejlődtek az országok ebben a három éves időszakban? Tíz tagállamban rosszabbodott a helyzet e tekintetben, és van két olyan tagállam másrésztről, amelyek a 2006 és 2009 között véghezült reformoknak köszönhetően javították helyzetüket a válság, illetve a válság kihatásai ellenére, és ez a két ország Magyarország és Portugália, amelyek javították helyzetüket a válság ellenére. Ez az elemzés egy kockázati szintet állapít meg, de ez nem jelenti azt, hogy ez a helyzet így is marad, ez továbbra is fennáll. És megmutatkozott, hogy még nehéz időszakokban is vannak olyan országok, amelyek rögtön, vagy legalábbis rövid időn belül a fenntarthatósági mutatóikat javítani voltak képesek. A stratégiákat tehát a helyzethez kell igazítani. A prioritásokat nem lehet általánosságban definiálni, csak országonként de néhány évvel ezelőtt az első jelentés közététele óta, amely 2006-ban történt, az Európai Tanács egy stratégiát dolgozott ki, amely hasznos lehet, illetve hasznosnak kell lennie valamennyi ország számára, attól függetlenül, hogy az országok milyen helyzetben vannak. Ez egy olyan stratégia, amely három csoportban fogalmazza meg a válaszokat, először is ajánlásokat fogalmaz meg, a strukturális kiegyensúlyozatlanságok megszüntetésére az államháztartásban, és itt természetesen az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságának javításáról is szó van. Másodszorban minél nagyobb a munkanélküliség, minél kevesebb a diszkrimináció, minél több ember jut a munkaerőpiacra, minél jobb az egyensúly a nemek között a munkaerőpiacon való foglalkoztatottságban, és minél nagyobb a foglalkoztatás szintje az 50 év feletti népességben, Nos, mindez azt jelenti, hogy javul a foglalkoztatás szintje, és természetesen javul az államháztartás hosszú távú fenntarthatósága is. És a harmadik ajánláscsoport pedig olyan reformokra vonatkozik, amelyek az államháztartás fenntarthatóságát javítják a társadalombiztosítási rendszerekben, tehát nem csupán a nyugdíjrendszerről van szó, hanem az összes egyéb kiadást illetően is, amelyek összefüggenek a népesség előregedésével, hiszen az előregedés nyomást gyakorol az államháztartásra. Ez a három szempont, tehát a struktúrás egyensúly, az államháztartásban a foglalkoztatás politikák, valamint a társadalombiztosítási rendszerek jobb fenntarthatóság. Ezek azok a válaszok, amelyeket találtunk annak érdekében, hogy az országok az államháztart, államháztartásuk fenntarthatóságát javítani tudják. És ezek voltak jelentésünk végkövetkeztetései. Ezt a jelentést szeretnénk felhasználni arra, hogy ajánlásaink minőségét javítsuk, az egyes tagállamokat illetően mind a növekedés és stabilitási paktum alkalmazását illetően, mint pedig a strukturális reformokat illetően, amelyek a Lisszaboni stratégia keretében zajlanak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, biztos úr. Köszönöm ezt a nagyon pontos beszámolót és látjuk azt, hogy milyen nagy kívások állnak a politikusok mi előttünk, attól függetlenül, hogy milyen frakciókhoz tartozunk. Egy hosszú a felszólási kérelmi listám. Mindenkitől azt szeretném kérni, és ez egy rettenetes gyakorlat, hogy tehát mindenki három percre maximálisan korlátozza a mondandóját. Tehát ahogy jelentkeztek, semmiféle hierarchia nélkül megadom a szót a felszólalóknak. Először Lin asszony következik. Köszönöm szépen. Látjuk azt, hogy a GDP számos országban pozitív mutatókat jelez, de azt látjuk szintén, hogy a foglalkoztatás területén viszont csökkenő tendenciákat látunk a válság miatt. Beszélhetünk arról is, hogy mit is tesz a bizottság annak érdekében, hogy a kis és középvállalkozások hozzájuthassanak a hitelekhez. A verseny nyel foglalkozó főigazgatóság is foglalkozik ezzel a témával. Köszönöm szépen. Patrick Löjárék, aztán Karima Deli. Köszönöm, elnök asszony, biztos úr. Ön azt mondta, joggal, hogy a munkanélküliség növekszik, de nem tette hozzá, hogy a szegénység is. Azonban a pénzügyi spekuláció még továbbra is fennáll, és hogyan lehetne a a gazdagok pénzét valahogy jobban elosztani. Ami az államháztartást illeti, látjuk, hogy sok országban nehéz a helyzet a vállalatok számára is, de azt látjuk, hogy az adók csökkennek, de a gazdagok esetében csak. Ugye úgy tűnik, hogy csökken a szociális védelem is, elnézést mondja a biztos, én ezt nem mondtam, de igen, igen, azt mondta, hogy a szociális védelemmel kapcsolatos intézkedéseket felül kell vizsgálni. Nem beszélt arról, hogy milyen nagy a különbség az euró és a dollár között, és ez hátrányos az Európai Unió számára a gazdasági szempontból mit szándékoznak tenni ennek orvoslására, és hogyan lehet az Európai Nemzeti Európai Bank, Központi Banknak ezen a helyzeten javítania. Deli asszony következik. Köszönöm, biztos úr. Én nagyon fi, nagy figyelemmel olvastam el az ön közleményét, és nagyon sok érdekes dolgot láttam e, e, ebben a jelentésben. Ugye azt mondja, hogy új bevételekre van szükség, így lehet csak az államháztartást hosszú távon fenntartani. Aztán beszél arról, hogy a leghátrányosabb helyzetű polgárokat támogatni kell a szociális kohézió értelmében. Én mint ökológus természetesen egyetértek azzal, hogy az államháztartás hosszú távon fenn kell tartani az Európai Unión belül, mert látjuk azt, hogy a jövő generációiknak majd milyen árakat kell fizetniük, hogyha nem oldjuk meg a jelenlegi problémákat. 2004-ben született egy jelentés, egy ajánlás, amelyet nem valósítottak meg csak részben, és öt évvel később ugyanott vagyunk. Nagyon sok olyan terület van, amelyek esetében több 10 milliárd eurót osztanak szét maguk között a gazdagok, amíg a szegények pedig egyre hátrányosabb helyzetben vannak. Egyre több a pénzügyi piacokon a spekuláció, és az infláció is problémát okoz. A egy és egy és tíz között voltak az utóbbi években a fizetési különbségek, most ez sok esetben már egy a százhoz a különbség a fizetések szintjén. Egy prudenciális felügyeletet kellene létrehozni, elsősorban a pénzügyi szolgálatok ágazatában, de e, ez sem elég ma már. Sokkal tovább kell mennünk, sokkal messzebb kell mennünk, és a tagállamokat arra kell bátorítani, hogy olyan fiskális rendszert hozzanak létre, amely korlátozza a fizetéseket, tehát hogy az átlagfizetéseknél ne legyenek 30-szoros fizetések. Ugye már Roosevelt elnök is bevezetett valami ilyet, nem tudom, hogy Obama elnök mit fog tenni ezen a területen. Az államháztartást mindenképpen hosszú távon fenn kell tartani a reális gazdaságnak megfelelően. Meg kell erősíteni a szociális rendszereket, és garantálni kell mindenki számára a minimum bérezést. Fiatalok, öregek, idősek, nyugdíjasok mindenki számára. Ön mit szándékozik tenni ezen a területen? Köszönöm szépen. Megpróbálok válaszolni pontosan ezekre a kérdésekre annak érdekében, hogy a többi felszólaló is szólhasson. Ami a munkahelyek létesítését illeti, nagyon sok mindent kell még tenni, ahogy ezt elmondtam a beszámolóban, hogyha nem cselekedünk, annak érdekében, hogy a gazdaságaink több munkahelyet tudjanak létesíteni, a, hogyha a gazdasági növekedés konkretizálódik, akkor rövid távon nagy lesz a munkanélküliségi ráta, de hosszú távon is egy strukturális munkanélküliséget hozunk létre, és akkor ez azt jelenti, hogy több millió embernek nem lesz munkája. Ez egy valós kockázat. Továbbá egy elfogadhatatlan energiapazarlást hoz, vonna maga után Európában és ez természetesen a gazdasági növekedésre is kihat majd Európában. Éppen ezért európai és nemzeti szinten a gazdaság különböző szereplőinek el kell gondolkodniuk, hik etnunk, tehát itt és most azokról az intézkedésekről, hogy mit is, amelyeket hozhatunk a munkahelyek létesítése érdekében. Az elkövetkezendő hónapokban vitát indítunk majd a jövőbeni pénzügyi tervvel kapcsolatosan, és egy középtávú, jelent, középtávú jelentést fog majd a bizottság kiadni a költségvetéssel kapcsolatosan. Könnyű azt mondani, hogy Európában nem vagyunk versenyképesek, és máshol van a verseny, nem ami a hitellekhez való hozzáférést jelenti. A gazdasági növekedés azzal függ össze, hogy most a pénzügyi piacok normális módon működnek, vagyis normálisabb módon, mint a válság csúcsán amikor is ugye arról volt szó, hogy teljesen összeomlik a pénzügyi rendszer, tehát normalizálódott a helyzet, a pénzügyi piacok normalizálódtak, viszont a hitel hozzáférést, hitelekhez való hozzáférés ezt nem tette lehetővé. Mm, a ezen a területen a növekedés szinte nulla, már pedig nem lehet fenntartható gazdaságot biztosítani hitelek nélkül, különösen a kis és középvállalkozások esetében. Éppen ezért intézkedéseket hoztunk, hogy a segélyprogramokat támogassuk európai szinten. Az Európai Beruházási Bank részt vesz ebben a folyamatban, az európai programokban, tehát az Európai Beruházási Bank együttműködve a tagállamok pénzügyi intézményeivel mindent megtesznek annak érdekében, hogy hiteleket nyújtsanak a kis és középvállalkozásoknak. Természetesen mindez nem kompenzálhatja teljes mértékben a banki rendszerek diszfunkcióját. A bankokat még nem tudták megfelelő módon fenntarthatóan a megfelelő irányba terelni. Ami a gazdasági növekedést illeti, ezzel kapcsolatosan el kell mondani, hogy nem lehet, nem várható az, hogy a gazdasági növekedés egyensúlytalansághoz vezessen. Az egyensúlyt meg kell mindenképpen valósítani. Ez a válság arra is készít bennünket, hogy gondolkodjunk el mindezen, és ne legyünk toleránsak, ugyanis a közvélemény nem fogadja el a egyenlőtlenségeket, és a, a, a válság bekövetkezte előtt is ez volt a közvélemény véleménye. Ami a, a főbb szempontokat illeti, tehát mindenképpen le kell bontani az egyenlőtlenségeket, fiskális mechanizmusokat is lehet ezen a területen beindítani, és úgy gondolom, hogy bizonyos ágazatokban mindenképpen arra van szükség, hogy újra szabályozzák a rendszereket, az utóbbi években regulációra került sor, most viszont mindenképpen újra kell szabályozni bizonyos ágazatokat. Természetesen a média is segíthet ebben, mindenkinek részt kell ebben a folyamatban vennie, a szociális partnereknek, a vállalatoknak, még akkor is, hogyha már elég jó, jól állunk bizonyos területeken, de hát még mindig nagyon sokat kell tennünk. Valaki azt kérdezte, hogy hogyan lehet fenn a szociális védelmet fenntarthatóbbá tenni. Tehát itt nem arról van szó, hogy csökkentjük a szociális védelmet, hanem arról van szó, hogy az elkövetkezendő generációk számára biztosítsuk a védelmet, de itt nem arról van szó, hogy hogy a szociális kiadásokat nyírbáljuk meg, hogyha ezt a jelenlegi rendszert nem módosítjuk, akkor a fenntartató rendszerek a jövőben nem lesznek lehetségesek. Ami az újabb bevételeket illeti, elsősorban az adóból adóbevételeket. Hát ezen és nagyon sokat gondolkodunk, bizonyos bevételekkel lehet finanszírozni bizonyos programokat, de új adóbevételekre is szükség van, új bevételekre is szükség van, például a környezetvédelem területén, a környezetvédelmi politika és az adópolitika, ezek azok a területek, amelyekre szeretnénk koncentrálni. Ami a magánszektort illeti a pénzügyi intézmények különböző bevételeit, bevételeit. Elgondolkodtunk itt az etikai aspektusokról is, a szociális igazságosságról a, a magánszektorban megvan a, az a konszenzus, például a G20-aknál, csoportjánál, hogy hogy tanulmányoztuk azt, hogy mik is voltak azok az okok, amelyek a válsághoz vezettek. Látjuk azt, hogy ma megpróbálnak reagálni ezekre az okokra természetesen. Ugye vitákra van szükség, bizonyos dolgokat meg kell szavazni. Mindenki a saját hatáskörében kell, hogy elvégezze a munkáját. Itt pedagógiai munkára is van szükség. Elnök asszony, mindössze fél óránk maradt, egy kicsit több mint fél órák, 16 felszólaló van még, és azt kérem, hogy mindenki csak egy percben szóljon. Rapti asszony, Bulman és Bulman úr. Üdvözöljük Önt, és kevesebb, mint egy percet használok fel a felszólalásra. Egy olyan országból jövök, ahol rossz az elmháztatás helyzete, és lenne egy direkt, közvetlen kérdésem. Ezekben az országokban, az országok legtöbbje délen található, az EU déli részén, és ezek az egészségügyi ellátásból, állami ellátásból ki vannak zárva ezek az országok, és miért kell ugyanolyan adókat kivetni ezekben az országokban, mint máshol. Egyesek önök közül megkísérlik, az elveszített talajt valamilyen módon pótolni. Köszönöm. Elnök. Biztos, az, biztos úr, vannak egyes olyan tagállamok, amelyek megkísérlik a növekvő, megkísérlenek úgy reagálni a növekvő munkanélküliségre, hogy csökkentett munkaidőben foglalkoztatják a munkavállalókat a vállalatoknál, vagy a már munkanélkülévé vált embereket megpróbálják a lehető leghamarabb munkába állítani, és magas bérkiegészítések kapcsolódnak ehhez. Tehát a munkaerőt nagyon gyorsan kell továbbképezni, és újra bekapcsolni a munkaerőpiacba. Az ön véleménye szerint, aki az elemháztatásért és a pénzügyekért felelős, ez nem egy olyan stratégia, amit támogatni kellene? A bizottságnak nem kellene olyan javaslatot benyújtani, hogy valamennyi ország tegye meg ezt? A bizottság elmondja, hogy jó, bevált gyakorlatra, benchmarkokra van szükség, és felül kellene vizsgálnia, hogy hogyan lehetne az európai államháztartásokat úgy támogatni, hogy máshogyan súlyozza a beruházásokat a stabilitási és növekedési paktum keretében is. Köszönöm szépen Frank Angel úr, utána pedig Pupakis úr. Frank Angel úr, tessék. Euh, Köszönöm szépen. Biztos úr, azt állapítja meg az önök közleménye, hogy az adósság növekedése adott esetben nem jár az államháztartás helyzetének romlásával. Ön azt mondja ugyanakkor, hogy hosszú távon a az államáztatás hiánya mégiscsak nagy problémát vet fel. Az euró övezetben 2011 felé a GDP 100%-a közelében lesz az eladósodottság. Ez vajon nem túlzott-e? Ez még kezelhető-e? Bizonyos országokban a múltban is ez volt a helyzet, ettől függetlenül úgy tűnik, hogy egy generáció számára a teljes termelés negyede a kamatok törlesztésére kell, hogy fordítódjék majd. Tudjuk, hogy a munkanélküliség is emelkedik közben. Luxemburgban, az én országomban a foglalkoztatási alap kell, hogy fizesse a munkanélküli segélyeket. És az idén megkettőződött, megduplázódott az az összeg, amit ki kellett fizetniük. Félről egy milliárd euróra. Az elnök félbeszakítja. Köszönöm szépen, lejárt az ideje, Pupakis úr. Köszönöm szépen a szót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr, köszönöm, hogy eljött. Hadd mondjam el, hogy szerintem nagyon fontos az, amiről a biztos úr beszél itt, vagyis az államháztartások fenntarthatósága fenn kell tartani, szavatolni kell ezt, és nem szabad, hogy tovább ö, dram, még drámaibbá váljon az az emberi ö, válság, amit tapasztalunk. Nem szabad, hogy az államháztartások erodálódjanak a jövőben. Hogyha az átfogó gazdaságpolitikát eh, nézzük, azt látjuk, hogy az emberek nyugdíja, az emberek eh, megtakarításai eh, időnként nem kerülnek eléggé hangsúlyozásra, pedig nagyon fontosak ezek is, nem csak a makroökonomiai tényezők. Azt hiszem nem szabad megfeledkezni arról, hogy gazdaságilag nagyon veszélyeztetett részei, összetevői is vannak a társadalomnak. Nagyon sokan vesztették el a munkájukat, és nagyon fontosak a kisvállalkozások is. Köszönöm. Köszönöm, megpróbálok ugyanilyen tömören és röviden válaszolni az első hozzászólással kapcsolatban amikor egy nemzetgazdaság, vagy egy régió gazdasága, vagy Európa gazdasága elveszti egyensúlyi helyzetét, akkor vissza kell állítani az egyensúlyt. A fenntartható növekedéshez kiigazításokra van szükség. Valaki mindenképpen vesztes lesz, máshogyan nem tudjuk ezt megoldani ugye eh, nehéz időszakban az áldozatokat kell eh, elosztani, a jó időszakban pedig eh, az erős gazdaság növekedésének hozadékát. Az a gazdaság, amely nem versenyképes, amely nem tud egy nyílt piacon helytállni, mert nincs elég tőkéje, mert nincs elég szakképzett emberi erőforrása, technológiai háttere. Egy, nos, egy ilyen gazdaság nem termelhet többletet, amit a polgároknak kioszthatna, vagyis nem termelhet annyit, mint egy jól működő gazdaság. egy olyan gazdaság, ahol jó az emberi tőke, a technológia, és hosszú évek alatt jó infrastruktúra alakult ki. Tehát a gazdasági politikai észszerűség alapján ö, nem kérhetjük, nem várhatjuk azt, hogy egy 10 ezer eurós per capita GDP termelő ország ugyanannyi jóban részesíthesse, ugyanannyi jószágban az állampolgárait, mint egy 35 ezer eurós. Azok a gazdaságok, a leghatékonyabbak, ahol szinergia alakult ki a növekedés és gazdaság egyfelől, illetve a szociális védőháló között másfelől. Nem minden európai ország áll ugyanazon a szinten, de szerintem minden európai egyetért abban, hogy merre kellene haladnunk, milyen euró, milyen gazdaság és szociális modell felé kellene haladnunk. Udo Bulman úr felvetésére hadd mondjam el, hogy a ö, legutóbbi informális ECOFIN ülésen és a jövő heti ECOFIN ülésen is a munkaerőpiacsal foglalkozunk nem csak a munkaügyi miniszterek foglalkoznak tehát vele. Persze önök inkább a szociális ügyekkel foglalkozó szakemberekkel szoktak itt találkozni, de az ECOFIN üléseken is folyamatosan szó van erről, dolgozunk, vitát folytatunk, gondot jelent ez számunkra is. A múlt héten is megtettük, és most Brüsszelben megint meg fogjuk tenni a lehető legjobb foglalkoztatáspolitikák átadásáról, a rugalmasság kívánatos mértékéről a cégeken belül, a flex security fogalmáról, arról beszélünk, hogy hogyan lehet jól felhasználni a foglalkoztatáspolitikára szánt összegeket a lehető leghatékonyabban és a lehető leggyorsabban munkahelyeket teremtve. Tehát ez nem csak szociális szempont, ez a gazdasági vezetők számára is fontos szempont, nem csak azért, mert politikusok is ők, hanem azért is, mert hogyha a munkahelyteremtésben nem sikerül jó eredményt elérni, akkor nem tudunk soha tartós módon kilábalni ebből a válságból. És nélkülözhetetlen ennek a vitának a lefolytatása, a tanács és a parlament is el kell, hogy gondolkozzon azon, hogy hogyan lehet jobban felhasználni a kereteket, az európai költségvetésből szociális célokra szánt összegeket. Szerintem nyilvánvalóan van mozgástér, és lehet a hatékonyságot növelni a jövőben. Nos, egyébként teljesen egyetértek azzal, amit ön mond, az államok eladósodottságáról. Nyilvánvaló, hogy növekszik ez az eladósodottság, ezt meg is állapíthatjuk, de amikor kilábalunk a válságból, akkor erre egy kilábalási stratégiát kell majd alkalmazni, vagyis konszolidálni kell az államháztartási, tehát az államadóságokat azok vannak olyan országok, ahol nagyon ö, gyorsan növekedett az eladósodottság mértéke. Voltak olyan országok is, amelyek egyáltalán nem tették rendbe ö, az államadóságukat a válság kezdetén, és most nagyon kellemetlen helyzetben vannak. Tehát ez egy hosszú, több éves folyamat. Ö, folyamatos erőfeszítésre van szükség az adósságállomány miatt is, és azért is, mert tudjuk, hogy most kisebb a növekedés, mint korábban. A növekedés ö, csökkent, sokkal alacsonyabb, mint korábban amikor az adott országban 2-3 százalékos infláció volt. Most 0 és 1 százalék között van az infláció a legtöbb országban. Az államadóság GDP-hez viszonyított aránya egyszerűen azért is növekszik, mert az államadóság, hogyha változatlan marad is, a GDP-nek a mértéke csökkent. Gondolom, hogy ez mindenki számára érthető. Hupakis úrnak válaszolva azt mondanám, hogy tudni kellene, hogy milyen kötelezettséget vállalnak a szociális rendszereink, nyugdíjrendszer, egészségügyi ellátórendszer, stb. Van egy grafikon, amit eh, a Nemzetközi Valuta Alap Isztambulban egy hónappal ezelőtt bemutatott. Nem szabad megfeledkezni erről a grafikonról. A jövőbeli kötelezettségvállalásokat, amelyeket már megtettünk a válság alatt, hogy segítséget nyújtsunk, szerepeltetik rajta. illetve azokat a kötelezettségvállalásokat, amelyekre azért lesz szükség, hogy kifizessék azoknak a nyugdíját, akik most nyugdíjjárulékot fizetnek, de még fiatalok. Nos, a társadalom előregedéséből eredő kötelezettségvállalások sokkal jelentősebbek, mint a pénzügyi válság miatt keletkezettek. Ezek óriási összegek. Ne feledkezzünk meg róla, hogy mindkét összeg óriási, de az egyik a másik mellett még mindig eltörpül. Már most gondot okoz számunkra, tehát ez a fenntartható védelem. Köszönöm szépen, Kosa Ádám úr, utána pedig Lizája Konszári asszony. Kossa úr. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Tisztelt biztos úr, az én kérdésem a fogyatékkal élő emberek, mint munkavállalókkal kapcsolatos. Két héttel ezelőtt Strasbourgban a bizottság elnöket kérdeztem ugyanebben az ügyben, és most egy pontosabb kérdése volna az európai unión belül elsősorban közép kelet európai országokban a fogyatékkal élő munkavállalók azokat az állam támogatja munkahelyteremtéssel kapcsolatban. ez egy ek two thousand and eight per eight as rendelet tehát hogy kell támogatni ezeket a munkavállalókat és hogy ez egy fontos cél de sajnos a válság miatt elsősorban a közép kelet európában csökkentették ezeket a támogatásokat és ezért nagyon sok fogyatékkal élő munkavállaló vesztette el az állását. az, az a kérdésem hogy támogatható ez a cél, hogy pont azok szenvedjék el azt a hátrányt, akik egyébként nem tehetnek a válságról? Az ő támogatásuk csökkentése valóban megtörtént. És ön mondta korábban, hogy nem támogatják ezt a fajta támogat- ennek a fajta támogatásnak a megnyírbálását. Köszönöm. Merci beaucoup, Madame, euh, Köszönöm szépen, Lize Konszeri asszony, aztán Elizabeth Morán asszony. Köszönöm szépen. A következő kérdésem lenne önhöz. Bizike azokban a modellekben, amelyekkel az államháztartás fenntarthatóságát mérik. Hiszen itt kétségeim vannak. Elegendő tekintetbe venni, hogy ugyanakkor eladósodottság tapasztalható, a munkanélküliség növekszik, strukturális változások vannak a gazdaságban, a gépjárműiparban, az erdőgazdálkodásban, tapasztalható a társadalom előregedése, és a többi, és a többi. Mindezek különböző tényezők, amelyek befolyásolják az államháztatás fenntarthatóságát. Elmondta, hogy az én országomban például a dolgok jól mennek, e, megfelelő ellenőrzés alatt vannak. De vannak olyan tendenciák nálunk, amelyek a helyzet romlását mutatják. Például az embereket idő előtt nyugdíjazzák. Tehát kevesebb lesz a foglalkoztatottsággal eltöltött idő. Mindezt a mellékhatást is tekintetbe vették? Köszönöm szépen, Elizabeth Morán asszony, aztán Ilda Figueiredo asszony. Tisztelt biztos úr. Nagy érdeklődéssel hallgattam az ön nyilatkozatát, és három észrevételem, illetve kérdésem lenne. Engem is érdekelnek ezek a különböző modellek. Az első kérdés, amit fel szeretnék tenni, az egészségügyi rendszerrel kapcsolatos. Én most nem az előregedésre gondolok, hanem olyan betegségekre, mint a rák. A közpolitikákban fontos szűrési rendszerek alakultak ki, és nagyon fontos ezeknek a politikáknak a pénzügyi következményeit is figyelembe venni. Egyik ország sem szeretne lemondani ezekről a politikákról. A második észrevétel. Ön az oktatásról, kutatásfejlesztésről, innovációról beszélt, mint a ö, bűvös körből való kitörési pontokról. Hogyan lehetnénk hatékonyabbak e politikák terén, a nagyon kis pénzügyi mozgástéren belül. Harmadik dolog, európai helyzetről beszélt ön, de mi a helyzet Európa pénzügyeinek a relatív helyzetével Brazíliához, Kínához, az újonnan feltörekvő nagy pénzügyi hatalmakhoz képest. Köszönöm szépen, Ilda Figueiredo asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én arra szeretnék visszatérni, hogy mennyire fenntartható az egyes országok államháztartása. Ön beszélt Portugáliáról, mint amelynek javult a helyzete. Hogyha Portugáliában mondta volna ezt, az emberek azt mondták volna, hogy ó, biztos rosszul ítélik meg, rosszul értékelik a helyzetet, hát á, növekszik a munkanélküliség, folyamatosan utcára kerülnek emberek, elköltöznek a multinacionális cégek, növekszik a szegénység napról napra, és az emberek egyre rosszabbul élnek. Ennek ellenére azt illetve emellett azt is tudjuk, hogy a stabilitási paktum be nem tartása miatt az Európai Bizottság figyelmeztetést intéz országunkhoz, és tudjuk, hogy 20%-a a lakosságnak a szegénységi küszöb alatt él. És akkor még további intézkedéseket kell hozni, hogy 30-40%-ot tegyen ki a szegényeknek az aránya, hogy még többen kerüljenek ki a munkahelyekről a fele a munkanélkülieknek semmilyen segélyben nem részesül. Szeretném megkérdezni, hogy tényleg előrelépés az, hogy ebbe a helyzetbe kerültünk? Köszönöm szépen. Biztos úr, még táviratív stílusban kell válaszolni, mert még mások is akarnak kérdezni, és frusztráltak. Nagyon röviden válaszolok sem a bizottság, sem a parlament itt Brüsszelből nem írhatja elő, hogy mit csináljanak az egyes tagállamok államháztartásaikkal, csak a helyzetet tudjuk értékelni. Azt mondhatjuk meg, hogy egy adott költségvetés esetében kiigazításra van szükség az adósságállomány miatt, a fenntarthatóság miatt, hát vizsgáljuk a különböző országok adósságállományát, de nincs olyan hatáskörünk, hogy a nemzeti kormányok vagy parlamentek helyett eldönthessük, hogy hogyan használják fel a költségvetés bevételeit és kiadásait, és hogy melyik fejezet kapjon nagyobb hangsúlyt, hol kell méltányosabban eljárni. Ilyen típusú kiigazítást mi nem javasolhatunk. amikor feltételeket szabnak meg a kiigazításokhoz, akkor akkor mi a méltányosságot hangsúlyozzuk de a nemzeti, vagy regionális, vagy szövetségi hatáskörbe tartozó ö, döntéseket mi nem hozhatjuk meg innen Brüsszelből. mi nem dönthetünk abban, hogy például a fogyatékkal élők, disabled people a különböző tagállamokban milyen intézkedésekben részesüljenek. Tehát mi nem léphetünk a nemzeti hatóságok helyébe, amikor nem európai normákról van szó. Skandinávos Például a skandináv országokban, és ez így igaz, ha figyelembe vesszük az ő szociális helyzetüket, a szolgáltatások szintjét, a jóléti államukat, azt a kapacitást, hogy megfelelő erőforrásokat tudnak erőforrásokkal tudják finanszírozni a szociális védelmet, hát akkor, ha ezt figyelembe veszük, akkor azt látjuk, hogy a többi európai ország irigyli Skandináviát. De azért ezekben az országokban is vannak kockázatok. E, hallottuk, hogy vannak kockázatok, ön beszélt az előnyugdíjazásról, és azt hiszem, hogy ebben a válságban szinte minden ország levonta a tanulságot a, a múltban elkövetett hibákkal kapcsolatosan. Azt látjuk tehát, hogy hogy nincsenek, nem voltak sokan, akik nyugdíjba mentek, a nyugdíjkor előtt. Ugye azt várták, hogy itt nagy, nagyon sok ember megy majd el nyugdíjba, de nem így történt. Tehát lehetnek mindig meglepetések, ez teljesen evidens. Ugye a tanulmányokat szakértők írják, nem proféták, a szakértők nem proféták. Ők megpróbálják elmagyarázni a helyzetet, előrevetítik a jövőt, figyelembe véve a múltbéli tapasztalatokat, de hát ők nem képesek azt, azt előre jelezni, hogy tíz év múlva mi fog történni. Tehát ezt nem tudjuk a bizottságnál sem, a parlamentnél sem. Természetesen vannak olyan politikai konstans elemek, amelyek alapján kidolgoznak bizonyos tanulmányokat, de, de a jövőben is lesznek olyan dolgok, amelyeket nem lehet előre látni. Mindig is vannak korlátok minden ilyen szintű tanulmányban, az egészséggel kapcsolatosan és az egészségügyi rendszerekkel kapcsolatosan tanulmányozzuk a helyzetet, és majd a tanulmányba ezt is bevesszük, aztán ott van a kutatás és a fejlesztés. Igen, minden alkalommal, amikor arra lehetőség van, el is mondjuk azt, hogy hogy a kiadásokra szükség van a kutatás és a fejlesztés területén, mert a, ezeken a területeken a kiadások a legjobb beruházások, és ezeket nem szabad megnyírbálni. Éppen ezért ne felejtsük el, hogy az államháztartásokat egyensúlyhelyzetbe kell hozni. Figueiredo asszony az oktatásról, a kutatásról, a fejlesztésről, az innovációról beszél. Természetesen szükség van közpénzekre, ugyanis ezeket nem lehet csak adósságtörlesztésre eh, fordítani. Na most a feltörekvő országok, aztán Kína, India, stb. E, én úgy gondolom, hogy ezek lehetőséget jelentenek. Ne féljünk ezektől az országoktól. Örüljünk annak, hogy jó helyzetben vannak ezek az országok, és e, húzzunk hasznot ezekből a gazdaságokból. Ugyanis ezekben az országokban mm, több száz millió polgár él, hogyha egymást támogatjuk, akkor minnyáján jobban leszünk. Ne féljünk, ne a félelem vezessen bennünket, inkább húzunk hasznot a lehetőségekből, Kína növekedéséből, 8%-os a gazdasági növekedése, India is fontos ország, Brazília is. Tehát ezek az országok számunkra lehetőséget jelentenek. Egyedül nem fogunk kilábalni a válságból. Csak akkor lehetett mindig is kilábalni a válságból, amikor nyitni tudtunk. Elnök asszony, köszönöm szépen. Köszönöm. Biztos úr azt mondta, hogy csupán 2011-ben fog stabilizálódni a foglalkoztatottság helyzete az euróvezetben, ez tehát egy meglehetősen hosszú idő. Éppen ezért fenteszem önnek a kérdést, hogy nem -e az a vélemény, nem az -e a véleménye, hogy különösen az alacsony hozzáadott értékű iparágakban a munkanélküliség strukturális jelleget ölthet. Mert ebben az esetben összegezve azokat a hatásokat, amelyek összeadódnának egyrészt nagyon sok fiatal, késedelmes munkaerő piacra jutásából. Nos, mindez nehezen kezelhető szociális feszültségeket kelthetne egyes területeken. Ezért kérdezem öntől, hogy nem lenne szükség egy vészhelyzet politikára, hogy egy ilyenfajta veszélyel szembe tudjunk nézni mert ellentétben a bizalommal, amiről ön szólt, a különböző mutatókról, amik a gazdaságra vonatkoznak, ez is megvalósulhat. Sergio Monsieur Monsieur euh, Monsieur Alexandre Monsieur señor comisario. Köszönöm, biztos úr. Csak nagyon röviden hazaviszem magammal az ön észrevételeit arra vonatkozóan, hogy nincsenek proféciák, minden attól a döntéstől függ, hogy amit a következő években foganatosítunk. És a stabilizációra vonatkozóan is szeretném hallani a véleményét, hiszen a közép és hosszú távú kockázatokon túl az elmúlt években tapasztalható nagy egyensúlytalanságok felelőseit kell megvizsgálni, hiszen ez ö, magyarázza az államadóság ö, 10%-os növekedését az elmúlt években. Olyan országokban, mint például Spanyolország, amely egyfajta rossz tanulónak, rossz nebulónak volt feltüntetve, ö, néhány évvel ezelőtt mi voltunk a legjobbak, az osztályelsők a foglalkoztatottság tekintetében. A foglalkoztatási ráta 33 százalék Tehát nem több munkahelyről kellene beszélnünk, hanem több minőségi munkahelyről. Kégöl úr, el kell, hogy mondjam, hogy amikor elolvastam a jelentést, tényleg aggódtam azon országok államháztatásai iránt, amelyekről itt jelzést kapunk. És az az érzésem, hogy nem merünk igazán nyílt vitát folytatni erről. A GDP-nek nagyon jelentős részét a jövőre toltuk ki, ezzel egyetértek. De én arra ösztönözném a bizottságot, hogy proaktívabb véleményt nyilvánítson arról, hogy az euró övezet országainak milyen területeken kellene az adórendszeren változtatni, mert továbbra is megvan az adóverseny, és továbbra is vannak adóparadicsomok, és azt látom, hogy csak a felszínnel foglalkozunk, nincs meg az igazi akarat arra, hogy kilábaljunk ezekből a problémákból. Azon országok, amelyeknek most súlyos problémáik vannak, különösen délen, nagyobb kamatot kell fizetniük. Az euró kötvényekkel kapcsolatban hadd kérdezzem meg, hogy hogyan lehet ezek segítségével lejjebb vinni. Nem lehetne lejjebb vinni a kamat rátát. Az elnök asszony félbeszakítja. Danuta Jasneruika következik. Papadulu asszony, Turunon asszony és Grüni asszony Sajnos elnézést kérek, de az ő kérdéseiket már nem tudjuk meghallgatni, mert a biztos úrnak el kell mennie. Jeszkovieka asszony az utolsó, aki kérdezhetesse. Köszönöm szépen, tisztelt biztos úr, az ajánlások között az államháztartás fenntarthatóságával kapcsolatban szó van a foglalkoztatási rátáról is. Lesz-e új stratégia a munkaerőpiacra való bejutásra vonatkozóan, különösen a fiatalok és a fiatal családok esetében, akik biztonságosabb helyzetben kell, hogy éljenek a 2 plusz 1 modell helyett a 2 plusz 2 vagy 2 plusz még több kell, hogy legyen. A bevándorlásról is beszélt ön. Kik döntenek úgy, hogy más országban akarnak dolgozni? A fiatalok. Biztatni kell a fiatalokat arra, hogy ne hagyják el az eredet országukat, hogy máshol kedvezőbb munkaerőpiacon helyezkedjenek el. Fontos, hogy a fiatalok biztosak lehessenek benne, hogy nem kell a mi hibáinkért nekik fizetniük majd a jövőben. Be kell vonni a fiatalok generációját. Biztos úr az utolsó kérdésre válasz. Köszönöm szépen. Az ilyen viták esetében, hogyha kinyitjuk az ajtót, akkor özönlenek a kérdések mindig. Ugye a szociális védelem, a jövő államháztartása, az egyensúly kérdése, mind-mind nagyon sok kérdést vett fel, és egy napig vitatkozhatnánk folyamatosan róla, nem csak ebben a szakbizottságban, hanem más parlamenti szakbizottságokban, az Európai Bizottságban is, a tanácsban is még hosszú ideig fog folyni erről a szó. Koferáti úr, vészpolitikák? Igen, most vészpolitikát folytatunk, mert vészhelyzetre kellett reagálnunk, a pénzrendszereket kell megsegíteni, ugyanis ezek nélkül a gazdaságok nem működhetnek. És látjuk, hogy bár vannak az élénkülésnek jelei, továbbra is botladozik a finanszírozás, és nagyon alacsony ráták vannak az egész világon a foglalkoztatásban, ami nem normális, és nagyon alacsony a finanszírozás költsége is ahhoz képest, hogy mekkora a kockázata a bankszektornak és olyan szempontból is vészpolitikát folytatunk, hogy a fiskalitás és a költségvetések hogyan alakulnak. Nincs semmilyen garancia arra vonatkozóan, hogy tartósan ö, megélénkül a gazdaság. Szédületes volt a zuhanás, sikerült ö, elkapni az európai gazdaságot, és ö, elkezdtük a talpraállítást, az igazi növekedés felé vezető úton elindultunk, de még nagyon hosszú az út, nagyon sok munkát kell elvégezni, sokszoros a problémánk. Mint említettem, az élénkülés megindult, a foglalkoztatásban probléma van, bizonyos szektorokat át kell alakítani a kihívásokkal szembe kell minnyájunknak nézni, és bátor álláspontot kell elfoglalnunk. De pillanatnyilag szokatlan gazdaságpolitikai eszközöket alkalmazunk, amelyeket nem lehet ö, határozatlan ideig alkalmazni. Egyetértek Szerkász úrral, már évek óta egyetértünk vele, minőségi foglalkoztatásra van szükség. Egyetértek, egyetértek, hogy eh, az emberi erőforrásokba is kell fektetni, a technológiákba kell fektetni, a produktív gazdaságokba, erős gazdaság nélkül nincs minőségi színvonalas munkahely. Eh, biztos, hogy vannak munkahelyek ideig, óráig, de nem színvonalasak, fenntartható, stabil munkahelyekre van szükség. Különben az emberek nem tudnak kalkulálni a jövővel, nem képzik tovább magukat, nem valósítják meg aspirációikat. Jó gazdaságpolitikára van szükség ahhoz, hogy színvonalas munkahelyek jöjjenek létre. gazdaságpolitikára, egészséges gazdaságpolitikára van szükség, mert anélkül nem jöhetnek létre munkahelyek. Az automatikus stabilizáló tényezőkkel kapcsolatban szeretnénk, hogyha azok a másik irányba hatnának, és a fenntartható növekedést e, idéznék elő, hiszen ez áll mindenkinek az érdekében a fiskális téren változásokra van szükségünk, igen. Megkezdődött a vita több országban, karbon adóról, aztán adó emelést emlegetnek, persze mindig van vonakodás is. Néhány évvel ezelőtt még senki sem merte volna ezeket a javaslatokat beterjeszteni, ez politikai öngyilkosság lett volna. Igen, adó bevételre van szükség, ami annak a helyébe áll, amit elvesztettünk a válság során. Kovács, se lo podría contar a ustedes, eh, ecofin tras ecofin. Kovács kollégám beszélhetne azokról a problémákról, amelyekkel szembe találtuk magunkat az ECOFIN üléseken, de sikerült egy akadályt átugornunk a Lisszaboni szerződéssel most, de az ECOFIN szintjén semmi sem fog változni. Az egyhangú ö, szavazásra mindig is szükség van, és egy ilyen jelenlegi Európában nagyon nehéz elfogadtatni bizonyos dolgokat a az ECOFIN szintjén mindig ugyanazokkal a problémákkal találjuk magunkkal szembe, mindig akadályok adódnak, de a vita lehetővé teszi majd azt, hogy eszmecserét folytassunk, ami a fiatalokat illeti, én természetesen szeretnék sokkal több munkahelyet létesítetni a fiatalok számára, de most már nincs sok időm, úgyhogy annyit mondanék csak, hogy akkor lesz több munkahelyük a fiataloknak, hogyha az oktatás színvonala jobb lesz. Elnök asszony, köszönöm szépen, biztos úr, önnek, hogy eljött hozzánk, hogy nagyon értékes eszmecserére eh, került sor, köszönöm a tolmácsok munkáját. Holnap 9 óra 30-kor, nem, és nem 9 órakor kezdjük az ülést. Elizabeth Lin fog elnökölni, tehát 9 óra 30-kor. Még egyszer elnézést kérek a három utolsó kérdezőtől, de